Kedves kollégák, megnyitom az ülésünket. Azt kérem minden képviselőtől, hogy legyen szíves, foglaljon helyet. Mindenki megkapta a rendet, hogyha nincs meg eh, hogyha nincs semmiféle mondani valójuk ezzel kapcsolatosan, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. Szervezeti szempontból el szeretném mondani a következőket. 10 óráig a tax ülésünket fogjuk lefolytatni, és a jelentés tevőinket is szeretném köszönteni Eliza Ferrerát és Mihály Tajrát, akik találkoztak a járni, az árnyék jelentéstevőkkel a hét során, és az ő jelentésükkel fogunk foglalkozni, elmondják majd, hogy hol is állnak a tárgyalások, hol áll a közös munkájuk. Az új elem azzal kapcsolatosan, amiről már a múlt héten döntöttünk, az az, hogy az elnökök értekezlete hozott egy döntést, amelyet tegnap a penáris ürésen megerősítettek, nevezetesen, hogy 10 órakor ma lesz a plenáris ülésen, a mini plenárison egy szavazás a migráns válsággal kapcsolatosan. Abban egyeztünk meg, Gualtieri elnök ural, valamint a parlament elnökével, hogy 10 órakor ma fel fogjuk függeszteni a munkánkat egy negyed órára, lényegében ugye itt csak át kell mennünk a folyosón a plenáris terembe, a szavazásra. Nagyon gyors lesz a szavazás, ugyanis néhány módosítót kell megszavazni mindössze, és aztán visszajövünk ide, be a terembe, és akkor következik a meghallgatás Juncker elnök úrral és Moszkovici biztos úrral. 10 óra 15-kor kezdődik a meghallgatás, nem pedig 10 órakor, ahogy előre terveztük. Remélem, hogy a vendégeink egy negyed órával meg tudják majd hosszabbítani az itt létüket, a jelenlétüket, annak érdekében, hogy ahogy megegyeztünk, egy másfél órás meghallgatásunk lesz az elnökkel és a biztossal, aztán pedig az ECON és a TAX bizottságok együttesen meghallgatják majd Festiger biztos asszonyt, akitől azt kértem, hogy ő is úgy szervezze meg ezt a meghallgatást, hogy egy negyed órával el fogjuk csúsztatni az ő meghallgatását is. Üdvözlöm most itt a teremben azokat a látogatókat, akiket Herman Winkler kollégánk hívott meg. Ők a száz országi regionális CDU képviselői, nem tudom, hogy itt vannak már a teremben, kérdezi az elnök. Nem, úgy tűnik, hogy még nem, de már most üdvözlöm őket előre is. Most pedig ne késrekedjünk, mivel egy kicsit később kezdtük az ülésünket, meg is adom a szót a jelentéstevőnek et ensuite chaque Azt kérem, hogy 5 percet szólaljon fel Eliza, aztán pedig a szányi jelentéstevők majd 3-3 percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem szeretném elismételni mindazt, amit ár, amit már elmondtam önöknek, ugyanis szeptember 7-én már egyszer bemutattam a jelentéstervezetemet. Következésképpen három-négy főpontra szeretném koncentrálni a mondandómat. Először is azt hiszem, hogy a parlament jelenleg azzal kell, hogy szembenézzen, hogy konkrét válaszokat adjon, elsősorban fiskális adózási témában, mert ezt elvárják az adófizetőink. Ezt újra el kell itt mondani. Éppen ezért a parlament figyelembe véve az intézményes kötelességét foglalkoznia kell a fiskális, az adózási kérdésekkel, ugyanis a polgáraink nem fogadják azt el, hogy neki kelljen megfizetni, valamint a KKV-knak kelljen megfizetni a nagy terheket, a ö, multinacionális cégek pedig elkerülik, kikerülik az adózást. Éppen ezért ugye az egységes pénznem keretén belül nagyon nehéz elmagyarázni a polgároknak, hogy miért nekik kell a nagy erőfeszítéseket megtenni és a nagy terheket vállalni akkor, amikor a multinacionális vállalatok pedig ö, elkerülik az adózást. Itt mindenképpen egy súlyos politikai problémával nézünk szembe, és a parlamentnek fel kell vállalnia ezt a problémát, és ezt a projektet tovább kell vinnie, koherens, igazságos projektről van szó. Tehát ez a mi felelősségünk is. Azt hiszem, hogy az intenzív együttműködés és a nyílt szellemiség köztünk és a többi jelentéstevővel együtt, és üdvözlöm Michael Tyrert, akivel együtt dolgoztam. Köszönetet mondok neki a munkáért. Fontos az az üzenetünk, hogy kollektív felvállalásra van szükség a problémák terén, és el kell élni azt is a tanácsnál, hogy a megfelelő, igazságos, méltányos megoldásokat meghozza az adózás területén. Van egy másik elem, amelyről szeretnék szólni, ez pedig az intézmény közi aspektus. A parlamentünk elnöke hozott egy döntést, nevezetesen egy kérelem a multinacionális vállalatok felé, hogy vállalják a szociális felelősségüket is. Azonban ezek a multinacionális vállalatok a mi kérelmünkre, a felhívásunkra nem válaszoltak. Azt kértük az Európai Bizottságtól, a tagállamoktól, és attól a csoporttól, amely kidolgozta a magatartási kódexet, hogy ezeket a kérdőívekkel továbbítsák, és bizalmasan kezeljék ezeket. De a bizalmi jelleget nem fogadta el mindenki, ugyanis itt egy alapvető adózási kérdésre van szó a polgárok számára, ugyanis a polgároknak is tisztában kell lenniük, hogy mi is a helyzet. Tehát nem lehet bizalmasan kezelni témát. Most pedig majd át kell térnünk ezen szöveg elfogadására, azonban továbbra is nyomást kell gyakorolni, politikai nyomást kell gyakorolnia az unió területén azokra a multinacionális vállalatokra, amelyek nem jöttek el a mi felhívásunkra nem jelentek meg a bizottságunk előtt, mint például az Amazon, a Barkers, a Coca-Cola, a Facebook, a Chrysler, a Google, a HBSC, az IKEA, a McDonald's, a Philip Morris, a Walmart, a Walt Disney Company és a többiek. Ezek mind nagy multinacionális vállalatok, cégek, amelyek visszautasították, elutasították a meghívásunkat, hogy jelenjenek meg. Más vállalatok azonban elfogadták, például a BNP Paribas, a Total, az Airbus, az SNC. Pedig arra lenne szükség, hogy minden multinacionális vállalat ö, jelenje meg a bizottságunk előtt, és adják meg azokat az információkat, amelyekhez szükségünk van. Tehát a bizottságunknak mindenképpen nyomást kell gyakorolnia az Európai Bizottságra, a tanácsra annak érdekében, hogy a kölcsönös tisztelet, tehát továbbra is fenntartsák, és folyt kövessék a mi munkánkat ugyanis ez egy permanens munka, és mindenképpen vissza kell állítani a belső piacon a méltányosságot, az, egész, az igazságosságot. Mihály Tojrár, köszönöm szépen elnök úr, kedves kollégák! Hogyha visszatekintünk arra az útra, amelyet bejártunk, akkor megállapíthatjuk, hogy nehézségekbe is ütköztünk, hosszú, rögös út volt ez, és nem volt egyszerű elindulni sem ezen az úton, noha annak idején még a saját kezdeményezésű jelentés esetében Messerschmidt kollégával együtt azt mondtuk, hogy nem csak Luxemburgra akarunk összpontosítani, hanem a többi tagállamot is szeretnénk górcső alá venni, el szeretnénk látogatni oda is. Nagy-Britannia, Írország, Hollandia, Belgium, Svájc, ezekbe az országokba terveztünk ellátogatni. Köszönöm az elnöknek, a társjelentéstevőmnek és az összes kollégának, hogy ilyen hosszú utat jártunk be, rengeteg munkát sikerült elvégeznünk, és a helyi látogatások mind-mind fontosak voltak. A különböző parlamentekbeli kollégák, a szakértők, akikkel találkoztunk, mind-mind megerősítették azt, hogy vannak olyan országok, amelyek tudatosan használták az adószabályokat, hogy bizonyos vállalatokat bevonzanak az adott országba, és azt is megállapíthatjuk tények alapján, hogy vannak hézagok a jogi keretben. Egy dolgot azonban nem sikerült ezért idáig tisztázni, a politikai felelősség kérdését. Azt nem tudjuk, hogy ezek a hézagok véletlenül keletkeztek-e egyfajta melléktermékként azért, mert a nemzeti jogalkotók a nemzeti érdekeket követték, és legjobb lelkiismeretük szerint a nemzeti adópolitikát próbálták megvalósítani, ennek pedig rendszer szinten az volt az eredménye, hogy hézagok keletkeztek, amelyeket a különböző tanácsadói cégek együttműködve a, nemzeti, a multinacionális cégekkel és az adóhatóságokkal kihasználtak, aminek következtében bizonyos vállalkozások, vállalatok gyakorlatilag nullára vagy százalék alá csökkentették az adójukat. Vagy pedig a politika és a cselekvő személyek között volt egyfajta szoros összefüggés, együttműködés, ebben az esetben abból kell kiindulnunk, hogy mindez tudatos volt. tudatosan használták ki ennek a rendszernek a hiányosságai gyengéit. Ezt a politikai kérdést nem sikerült megnyugtatóan tisztázni a látogatásaink során, remélhetőleg még kapunk választ erre a kérdésre, és reméljük és ragaszkodunk hozzá, hogy a dokumentumok, amelyeket kértünk, meg is érkeznek majd hozzánk. Kezdettől fogva azt mondom, hogy az összes dokumentumot, amelyre szükségük van a kollégáknak, kérjük a különböző intézményektől ki, és aztán ők majd tisztázzák, hogy el tudják-e juttatni ezeket nekünk, avagy sem. Világosan ki kell mondani, hogy az elfogadhatatlan, hogy bizonyos európai intézmények, közöttük az Európai Bizottság olyan dokumentumokkal rendelkeznek, amelyeket nem továbbítanak az Európai Parlament felé, amely a demokrácia letéteményes az Európai Unióban. Hogyan akarjuk az Európai Unióban a demokratikus kontrollt végrehajtani, hogyha nem férünk hozzá teljes körülön azokhoz a dokumentumokhoz, amelyekhez igenis hozzá kell férnünk itt a parlamentben. A frakciókon átívelően, és ezt a koordinátorok ülésén is elmondtuk, és a szakbizottságunk elnöke is közölte ezt a parlament elnökével, Mindenképpen ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy betekintést nyerjünk ezekbe az iratokba. Ha arra szükség van, a szakbizottság munkáját folytatni kell, bármilyen formában. Ez nem jelenti azt, hogy ezt a jelentést el kellene halasztanunk, szerintem le kell zárnunk a vele kapcsolatos munkát azért, hogy a lendület megmaradjon. Most lehet hatása ennek a szövegnek, hogyha ezt tovább halogatjuk, akkor nem jutunk ezzel előrébb. És még egy záró mondat, a multikkal kapcsolatos bánásmódról. Én úgy vélem, hogy a parlament semmi bevételével ér fel az, hogyha a nagy multinacionális cégek nem jönnek el a meghívásunkra ebbe a szakbizottságba, ahol olyan ügyekről beszélünk, amelyek nagyon fontosak a polgárok számára. Mindeközben azonban a nevezett vállalkozások lobbistái meghívnak bennünket képviselőket olyan rendezvényekre, ahol adópolitikáról lesz szó. Így állt el például az IKEA. Ez botrány. Megismétlem a követelésemet. Mindenképpen fekete listára kell helyezni azokat a vállalkozásokat, amelyek nem hajlandóak eljönni hozzánk, ki kell őket zárni a parlamenten belüli tanácskozásból egy időre. Köszönöm. Merci bien. Köszönöm szépen. E ponttal kapcsolatosan, azzal kapcsolatosan, amit a jelentéstevő elmondott, szeretném a bizottságot informálni arról, hogy a koordinátorok utolsó ülésén két nappal ezelőtt arról egyeztünk meg, hogy egy levelet írjunk a parlament elnökének, ennek a másolatát meg fogja mindenki kapni. Tehát a levél arról szól, hogy a vállalatok képviselői, akik nem válaszoltak a felkérésünkre, a felhívásunkra, ne tudjanak a parlamentbe belépni ezek után. Felszeretnénk hívni az Alkotmányos Bizottság figyelmét is arra, hogy szükséges az intézményközi tárgyalások során megvitatni a lobbisták kérdését is, nevezetesen, hogy milyen szankciókat lehetne meghatározni azok számára, akik vállalat képviselők, vagy más intézmények képviselői, és akiket felkennek felkérnek arra, hogy jelenjenek meg az Európai Parlament előtt, és ha ezt nem teszik meg, akkor mit lehet tenni, milyen szankciókkal lehet élni. Köszönöm szépen, megadom a jelen, az jelentéstevőknek a szót. Először Danuta Hübner három percben. Köszönöm szépen, Allan. Én is teljesen támogatom azt a politikai irányvonalat, amelyet a két jelentéstevő itt elmondott. Nagyra értékeljük annak a jelentőségét, hogy a, jelent, a jelentésünk egy, azt hiszem, hogy a többség figyelmét felkeltette. Nagyon sok témát nem tudtam az első eszmecsere során elmondani itt a TAX bizottságban. Például az átláthatóság kérdése, ez egy alapvető, lényeges elem mindnyájunk számára. Amire igazából szükség van, az egy nagyon ö, intelligens átláthatóság, fontos átláthatóság, és úgy gondolom, hogy a Európai Unió adózási politikának harmonizálása terén olyan típusú átláthatóságra van szükség, amely hosszú távú. Ennyit szerettem volna elmondani, és ott vannak az ország jelentések is, tehát a jelentések országonként, és nem szabad alulértékelni azt az administratív terhet, amelyet ezek, ez a folyamat mindenképpen magával vonz. Fel kell azt is tételeznünk, hogy a legtöbb üzleti területen Európában úgy szervezték meg a munkát, hogy több országban együtt működnek, de nem az országok, hanem a piacok szintjén, tehát a piaci működést ö, ö, fejlesztették, amikor a standardokat, a normákat, a szabályokat kidolgozzuk, ezt sem szabad elfelejteni, úgyhogy itt nem csak arról van szó, hogy hogy a komputeren klikkelünk valamire, hanem ott vannak a különböző vállalatok, amelyek ezekben a folyamatokban részt vesznek. Aztán ott vannak azok a személyek, akik a visszaéléseket bejelentik. A számukra is védelemre van szükség. Ezeket a személyeket igenis jogosan védeni kell, ezt elvárja a közvélemény is. Ezzel kapcsolatosan számos szabály is létezik már, és nagyon örülök, hogy ezt bevettük a jelentésbe is. Aztán ott van a jelentésben az is, hogy hogyan lehet a különböző felmerülő problémákat, vitákat megoldani. A bizottság egyre inkább foglalkozik a kettős adóztatás kérdésével is az Európai Unión belül. Köszönöm. Morten Messes mit következik? Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretném elmondani, hogy lehet, hogy kicsit furcsának fog tűnni, amit elmondok, de a lobby tevékenység rendkívül erős, és megpróbálunk nyilván ellenük fellépni. A legtöbb vendég, aki ideérkezik, ebben a, aki ideérkezik ebbe a házba, valószínűleg valamilyen lobby tevékenységet folytat, de nem szeretnék senkire újjal mutogatni mert az egyáltalán nem vezet jóra, az az egész intézményt nevetségessé tenni de várok arra, hogy ebben a témában mikor kerül majd sor a valódi intézményes és alkotmányos vitára, ugyanis a jelenlegi rendeletek alapján nem lehet így eljárni. De akkor most nézzük magát a jelentést. Még mindig hiányoznak bizonyos válaszok a társelőadók részéről. Több fontos téma is van, sőt, van egy olyan fontos téma, ami nem nagyon jelenik meg a szövegben, hogy az agresszív adótervezés egészen pontosan mit jelent elvileg ugye mindenki megtervezheti a saját életének minden területét úgy, ahogy az neki a legjobban tetszik, így tehát az adózását is megtervezheti azt kell megállapítanunk, hogy mit nevezünk agresszív adótervezésnek. Tehát mi ebben az agresszív jelleg? Amikor látunk egy nem megfelelő adótervezést, akkor meg tudjuk állapítani, hogy igen, ez valóban agresszív volt, de előzetesen hogyan lehetne ezt definiálni? Amikor a LuxLeaks-el elindult ez az egész téma és ez az egész botrány, akkor emlékszem, hogy Tajrer úrral nagyon sokat vitáztunk erről mi történik, hogyha például az állami támogatási szabályokat átlépik? hiszen a tagállamok nem használhatják fel úgy a saját adórendszerüket, hogy előnyben részesítsenek két versenyben lévő vállalat közül egyet. Ez a megállapított Európai Uniós szabályoknak ellenébe megy. Ez tulajdonképpen a lényege a vitánknak. És ez nagyon kevés szerepet kapott a jelentéstervezetben, és hogy miért Azért, mert a társ előadók úgy döntöttek, hogy nincsen szó az állami támogatási szabályok átlépéséről, vagy valószínűsített átlépéséről, ezért ezeket nem kell vizsgálni. Úgyhogy ezért szeretném itt megtenni ezt a megjegyzést. Én ugyanis továbbra is úgy gondolom, hogy kellene foglalkoznunk az Európai Unión kívüli joghatóságokkal, a harmadik országok vállalataival. Mi történik mondjuk Luxemburggal, Liechtensteinnel, vagy az Egyesült Államokkal, ahol lehetnek olyan adószabályok, amelyek megengedőbbek vagy kedvezőbbek a mieinknél? Az erre vonatkozó részeket valóban hiányolom a szövegből. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, valóban fontos kérdéseket vetett fel. A GUE nevében Fábio Damázinak adok szót. Köszönöm szépen, Anna. Azt hiszem, ki kell mondanunk mindjárt az elején egy kellemetlen igazságot. A kellemetlen igazság az, hogy nem tudtunk eleget tenni a mandátumunknak, nem azért, mert a képviselők nem voltak erre hajlandóak, hanem azért, mert a bizottság, a tanács és a tagállamok nem bocsátották rendelkezésre a szükséges dokumentumokat. Nem tudom, hogy Juncker úr vagy Veszteger asszony tud-e adni erre magyarázatot a nyilvánosság előtt. Én nem tudok erre magyarázatot. Ami a vállalkozásokat illeti, már elmondtunk néhány dolgot, ami elfogadhatatlan az, hogy az IKEA nem fogadja el a meghívásunkat, utána viszont meghív bennünket egy saját rendezvényre. Hát ebből egy dolog következik, az Európai Parlament jogi szolgálata elmondta nekünk, hogy a jelenlegi szabályok értelmében természetesen az ikát nem tudjuk arra kényszeríteni, hogy eljöjjön a képviselőjük ide a szakbizottságba, de hát otthon nálunk ez úgy van, hogyha valaki nem megfelelően viselkedik, pimaszkodik, akkor egyszerűen kidobom az otthonomból. Ez itt nálunk is változásra szorul, nem lehet az, hogy a lobbisták itt tovább végezzék a tevékenységüket, miközben az ICAO nem hajlandó eljönni. Úgyhogy le kell vonni ebből a következtetéseket. Ami a mandátumunkat illeti, vagy meg kell azt hosszabbítani, vagy pedig egy vizsgálóbizottságot kell felállítani. Ami magát a jelentést illeti, úgy, gondozom, úgy gondolom, hogy a jelentés nagyon jól elmagyarázza, miről van szó, de jó lenne, ha bátrabb lenne az olyan szereplők megnevezésénél, mint a PricewaterhouseCoopers. Igaz ez a vállalkozásokra is. Úgy gondolom, hogy bizonyos területeken a jelentés szól olyan dolgokról, amit most bejelentett az Európai Bizottság is. Ilyen a CCTBC. Szerintem mindenképpen fontos, hogy a közös konszolidált társasági adóalap esetében a konszolidáció minél előbb megtörténjen. Nem lenne jó, hogyha a konszolidáció az után történne, hogy a különböző vállalkozások még a nyereségeket és a veszteségeket ide-oda tologathatják. Ambiciózusabbnak kell lennünk ezen a téren. Igaz ez az információ cserére vonatkozólag, és számos szakértő megerősítette azt, hogy egyáltalán nem lenne gond az információ cserét teljesen átláthatóan megvalósítani semmiféle releváns üzleti titkot nem érint, továbbra is azt fogjuk követelni, hogy a nyilvánosság férjen hozzá az adatokhoz, A pénzügyminiszterek nem cselekedtek ezen a téren, ezért számos ország profitált ebből a régi rendszerből, és egy vörös vonal számomra az is, hogy az országonkénti jelentést mindenképpen foglaljuk szabályba. Hatékonyan meg kell védeni a visszaélés bejelentő személyeket is, Danuta Hübnerrel egyetértek ebben, és egy további vörös vonal a számunkra az, hogy eh, ha maximális eh, adók, eh, adó mértékben megegyezünk Európában, szerintem ez nevetségessé tenne bennünket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Filip Lamberts. Köszönöm, elnök úr. Az első dolog, amelyről szólni kell, ahogy Eliza Ferreira és Tyrer úr is elmondták, hogy egy olyan jelentése van szükség, amely ambiciózus kell, hogy legyen, és az és ez egy olyan jelentés kell, hogy legyen, amely minden ö, politikai frakció jelent, ö, véleményét tükrözi egyben. Ugye ez folytatja azt a jelentést, amelyet Marian Teyssen készített el a konszolidált közös adó, adó alappal kapcsolatosan. Tehát a jelentés ambiciózus kell, hogy legyen, és arra van szükség, hogy a parlament többsége támogassa. Aztán, ami az egész folyamatot illeti. Ugye itt arról van szó, hogy a különböző vállalatok a felkérésünkre, felhívásunkra eh, válaszoljanak, de természetesen eh, nincs eh, mindig szükségünk rájuk. Maradjanak ott, ahol vannak, akkor ne jöjjenek el. Ami a dokumentumot illeti. Nem véletlenül kértünk egy vizsgáló bizottságot, mert úgy gondoltuk, hogy egy vizsgáló bizottságnak sokkal fontosabb kötelező érvényű tevékenysége lehet, és aztán ez átalakult egy külön bizottságá, amely ugye a mi bizottságunk, de azt hiszem, hogy egész egyszerűen lenézik, nem tudok más szót használni, lenézik a mi munkánkat, a bizottságunkat. Azt hiszem, hogy a tanács áll el lenézésünk mögött, és részben a bizottság is. Azt hiszem, hogy a jelentés fontos, időszerű, ambiciózusak kell, hogy legyünk, vállalni kell a felelősséget, meg kell érteni azt a folyamatot, hogy miért is csalnak adót a vállalatok, vagy miért kerüli ki az adózást a vállalatok. Meg kell tartanunk a mi intézményes méltóságunkat. Így tudjuk a küldetésünket egész egyszerűen megvalósítani. És ha ezt nem, a dokumentumokhoz nincs hozzáférésünk, akkor ez lehetetlen nem akarok visszatérni részletesen a különböző javaslatokra, de vannak nagyon kon- konkrét javaslatok. Ugye itt például a verseny területén a tagállamok közötti együttműködés területén. Ne felejtsük el azt sem, hogy Azért vagyunk itt, mert számos bátor nő és férfi igenis vállalja a felelősséget és sok esetben az ilyen embereket szokták a bíróság elé citálni, és a vállalatok pedig megúszszák. Hát szám, számos dolgot még el tudnék mondani, de hát most ennyit, elnök úr. Köszönöm szépen, kedves kollégám, még lesz alkalmunk elmélyíteni ezt a témát. Marco Zanni az FDD nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. E, folyamattal kapcsolatosan én is csak nagyon röviden szeret, nem akarom elismételni mindazt, amit már a kollégák elmondtak, de természetesen nekünk, mint e, bizottságnak, e, külön bizottságnak, és mint intézménynek, mint parlamentnek mindenképpen reagálnunk kell erre az egész folyamatra, és meg kell értetni a különböző intézményekkel, hogy milyen nehézségekkel nézünk szembe itt a mandátumunk során. Természetesen itt nem csak külső tényezőkről van szó, mint például a multinacionális vállalatokról. Tehát nem kötelezhetjük a vállalatokat, hogy megjelenjenek előttünk. De azt is tudjuk, hogy sok esetben egész egyszerűen nem engedték meg számunkra, hogy a mandátumunk során konkrét munkát végezzünk sőt, sok esetben még a mandátumunkat sem tudtuk befejezni. Ez a bizottság egy fontos bizottság, a polgárok hisznek abban, amit teszünk. Ami a multinacionálisokat illeti, természetesen lehet, hogy nincs meg a jogalap arra, hogy eljárjunk jogi szempontból is, de azt hiszem, hogy egy olyan akcióra van szükség, amelynek politikai üzenete is van. Tehát mi egy komoly intézmény vagyunk, a TAX bizottság komoly munkát végez, és nem lehet ilyen lenézően bánni velünk. Azt hiszem, hogy ez a bizottság meg kell, hogy mutassa, hogy nem engedjük, hogy így viselkedjenek velünk. Ami a azt jelenteni, hogy esetleg meg kell hosszabbítani a mi mandátumunkat, ezt a jelentést meg fogjuk szavazni, ennek a bizottságnak a munkája tehát tovább folytatódhat, lesz egy follow-up, egy nyomonkövetés, ugyanis a téma alapvető fontosságú, ami a részlet és tartalmi kérdéseket illeti, hát nagy részben már volt mindenről szó, de melyek az én frakcióm számára a legfontosabb elemek. Ugye a tagállamok fellépése sok esetben nehézkes volt, a bizottság részéről is volt olyan magatartás, amely nehézkes volt. Mindenképpen a politikai felelősségre kell felhívni a figyelmet, de ugye a a mandátumunk során, itt a munkánk során sok nehézséggel néztünk szembe. Ma itt lesz majd Juncker elnök úr és Moszkovici biztos is, akikkel még beszélhetünk mindezekről a témákról, de egy jó kompromisszumot kell mindenképpen kialakítani az összes frakciók között a jó munka érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves kollégám, ezzel, kapcsolat, most ezzel kapcsolatosan azt szeretném mondani, ami a pénzügyminisztériumokat illeti. Önök is emlékeznek, hogy írtunk levelet a luxemburgi elnökségnek, előtt a lett elnökségnek, tehát minden pénzügyminiszternek írtunk a 28 tagállamban feltettünk kérdéseket a jogszabályaikkal kapcsolatosan, tehát a, az ő administratív gyakorlataikkal, adózási szabályaikkal kapcsolatosan. Mindidáig Ausztria, Bulgária, Ciprus, Dánia és Szlovénia válaszolt, ma reggel válaszolt Olaszország. Két nappal ezelőtt a koordinátorok ülésén a koordinátorok azt kérték tőlem, hogy lépjek közbe, és ezen országok minisztereivel vegyen fel a kapcsolatot, tehát Olaszország, ahogy mondtam, már válaszolt, és emlékeztettem önöket arra, hogy szeptember 22-én, ahogy azt kitűztük még a vakáció előtt, ugye? És a görög válság miatt el kellett halasztani ezt a meghallgatást, amely szeptember 22-én lesz a, a luxemburgi miniszterrel, ugye ő mm, van most ott az elnökségben, és reméljük, hogy majd elmondja, hogy mi a helyzet a francia, a német, az olasz és a spanyol minisztériumokból is meg fogjuk kapni a válaszokat, sőt a többiből is. Hogyha nem, akkor a blaming and shamingre lesz szükség, tehát meg fogjuk nevezni azokat, akik nem válaszoltak, és ezt az internetre is fel fogjuk tenni. Morten ugye valami kis vicces megjegyzése lenne? Of the committee here. Csak egy kérdést szeretnék feltenni itt a kollégáknak. Természetesen az egyenlőség elve kell, hogy érvényesüljön, de mi történik akkor, hogyha azokról a társaságokról beszélünk, amelyek ugye nem, nem haj, voltak hajlandóak velünk együttműködni, és akkor őket itt most megneveztük, de mi történik azokkal a tagállami kormányokkal, akik nem voltak hajlandóak velünk együttműködni, velük ugyanaz történik? Elnök, Filip, te is ugyanezzel a kérdéssel kapcsolatban szeretnél hozzászólni? Igen, Messerschmitt úrnak szeretnék válaszolni bizonyos politikai családok egy helyre helyezik el a demokráciát és a nagyvállalatokat. Tehát, mint hogyha egy állam ugyanúgy működne, mint egy vállalat. Na most Messerschmitt úr, én úgy gondolom, hogyha valóban demokraták akarunk lenni, akkor ezt a kettőt el kell választani. 25 évig dolgoztam egy nagyvállalatnál, és azt hiszem, hogy ön pedig nem. Tehát azért van hierarchia, a kormányok alatt helyezkednek el a vállalkozások, úgyhogy ne helyezzük őket ugyanarra a piedesztára. Elnök, azért Messerschmitt úrnak valamiben igaza van, mert megvannak ugye itt a koordinátoraink, és elmondtam az ülés elején, hogy az Alkotmányos Bizottsághoz fordultak az intézményes kapcsolatok kapcsán, és azzal kapcsolatban, hogy a parlament hogyan kaphatja meg a munkájához szükséges dokumentumokat más intézményektől, mert az Európai Uniós jogszabályok kimondják, hogy az intézmények között tökéletes átláthatóságnak kell megvalósulni. Na most az, hogy filozófiai szinten hogyan hasonlítunk össze egy államot és egy vállalkozást. Ezt a vitát most zárjuk le, és az utolsó árnyékjelentéstevőnek fogom most megadni a szót, Anmans úrnak, az ENF nevében, hogyha itt van. Nincs itt? Nincs itt. Akkor Fábiónak fogom megadni a szót. Fábió, kérte a szót, ugye? Ebben a témában kérte a szót? Csak szerettem volna javasolni Messerschmidt úrnak, hogyha egy ilyen javaslatot szeretne benyújtani, amelyel a tagállamokat bíráljuk, Nagy-Britanniát például,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 E, państwa prowadząc narodową. Elmondta azt is, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek megpróbálnak bevonni néhány vállalatot azáltal, hogy kedvezményes adóztatást biztosítanak számára, számukra. Azt hiszem, hogy mindez a tagállami hatáskörbe tartozik, tehát láttuk azt, hogy Luxemburg például fiktív módon próbálja a nagyvállalatokat oda vonzani Luxemburgba, tehát ott, ott van a székhelyük a vállalatoknak, azonban nem ott folyik a, a termelés vagy a gyártás, tehát nem ott működnek igazából, nem ott van a valódi ö, termelés. Tehát ez egy olyan elv, ugye van egy olyan elvünk, hogy az adót ott kell megfizetni, ahol a termelés is folyik, ahol azt megtermelik. Hát kevesebb, mint 10 percünk maradt, úgyhogy azt kérem most a jelentéstevőktől, hogy ö, mondják el az elhangzottakkal kapcsolatos véleményüket. Mikhail először. Köszönöm szépen, elnök úr. A Közvetlenül nekem intézett kérdést szeretném csupán megválaszolni. Valóban a szakbizottságunk egyik eredménye az, hogy a szakértők is rámutatnak arra, hogy a nemzeti jogalkotás komplexitásából adódnak a hézagok. Ez nem azt jelenti, hogy értékeljük, hogy most a nemzeti jogalkotás helyén való vagy sem, de ha azt akarjuk, hogy azok, akik meg tudják engedni maguknak a drága tanácsadókat, nullára csökkentsék a az általuk fizetett adót, és azok, akik csak nemzeti szinten tevékenykednek, és nem tudják megengedni maguknak ezt a tanácsadást, azok jóval magasabb adót fizetnek, akkor szerintem ez gond. Szerintem ez nem egy méltányos adóverseny, ezért kell cselekednünk. Mindenek előtt azért is, mert az Európai Unióban egy közös piacunk van, ezért más itt a helyzet, mint az OECD országok közösségében, összességében nézve, mert a belső piac azt jelenti, hogy a tőke szabadon mozoghat, ezért a tagállamok elveszítették azt a jogukat, hogy a nyereséget ott adóztassák meg, ahol a termelés zajlik, illetve az értékteremtés, ezért legalább egy minimális európai harmonizációra szükség van az adózás területén, és ezt javasolja ugye a két jelentéstevő is. Merci. Köszönöm szépen. Eliza. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az eszmecsere nagyon érdekes és hasznos volt, és a konklúzióm a következő. Úgy gondolom, hogy elég sok olyan ellem van az elhangzottakban, amely arra utal, hogy nagy a konvergencia a politikai frakciók között. Természetesen figyelembe kell venni a politikai eltéréseket a frakciók terén, azonban egy közös alapot kell mindenképpen kialakítani. Erről már a Tiszen jelentés is szólt, hogy a megfelelő konszenzus kialakíthassuk egymás közt. A parlament elég erőteljes ahhoz, hogy felgyorsítsa az Európai Unió agendáját. Már csak azért is, mert az Unióban van egy projekt. Jelenleg folyamatban van, ezt még nem zártuk le. Egy olyan szakaszban vagyunk, amikor fontos új ösztönzést adni az európai építkezés egy pillérének. Ugye itt nem elfogadható a globalizálás szempontjából, a tőke szempontjából, hogy az összes terhet a polgárokra és a KKV-kra ruházzuk át. A, e, a demokrácia így nem működhet. Következésképpen a parlamentnek a saját szerepét fel kell vállalnia, játszania kell ezt a szerepet, és fontos, hogy a többi intézmény felé is ezt az ösztönző üzenetet küldjük. Mindaz, ami a két jelentéstevő elmondott, elvégzett a különbségek ellenére, a konszenzushoz kell, hogy vezessen annak e- érdekében, hogy előre haladjunk és sürgősen megtegyük ezt az uniós szintjén. Köszönöm szépen, köszönöm. Most pedig azt javaslom, hogyha senkinek nincs már ö, semmi véleménye, hogy itt most függesszük fel a munkánkat, és a lehető leggyorsabban térjünk majd vissza a terembe ö, a meghallgatásán. Most pedig felfüggesztem az ülést.